köszönöm szépen a megjegyzéseket a hozzászólásokat és a kérdéseket. Gracias. Gracias, señor ministro. Köszönöm szépen, miniszter úr. Hat állásfoglalási javaslat érkezett be, holnap szavazzunk délben ezekről. Vannak olyan kollégák, akik jelezték, hogy kívánnak felszólalni. Gondolom, ők a következő napi, rendre pont, napi rendi pontra jelentkeztek már. Feljegyeztük az ő nevüket. A következő napi rendi pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozatai az Egyesült Nemzetek negyedik konferenciája a legkevésbé fejlett országokról témában. Úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon lemaradtunk, ezért arra kérek mindenkit, hogy vegyék ezt figyelembe. Ezt a tanácstól és az Európai Bizottságtól is kérem. Kérem, hogy legyenek a lehető legtömörebbek és rövidebbek, hogy be tudjuk fejezni mai napi rendünket az előirányzott időkereten belül. Német úr kap szót a tanács nevében, hogy megtegye nyilatkozatát. Öni a szó. Honorable members, ladies and gentlemen. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Az Európai Unió tökéletesen elkötelezett az Egyesült Nemzetek negyedik konferenciája sikere iránt, ami májusban lesz megszervezve 2011-ben Isztambulban. Ez a konferencia kiváló alkalom a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott támogatás növelésére. A tanács nemrég fogadta el a következtetéseit, amelyek iránymutatásként szolgálnak az uniós tárgyalók számára. Nagyon fontos, hogy prioritási sorrendet állítsunk föl ezek között az országok között, annak érdekében, hogy a millenniumi fejlesztési célokat elérjük. Ezért támogatjuk az összes ilyen ország inkluzív és fenntartható fejlődését, különösen mivel ők a nemzetközi közösség legszegényebb és legkiszolgáltatottabb szegmense. Ezen országok lakossága különösen ki van téve a külső gazdasági sok hatásoknak, a természeti és emberokozta katasztrófáknak, valamint a fertőző betegségeknek. Határozottan támogatjuk azt, hogy olyan területekre és intézkedésekre koncentráljunk, amelyek hozzáadott értéket képviselnek ezen országok igényei számára. Illetve vonjuk le a következtetéseket a 2001 évi brüsszeli cselekvési programból, és konkrét célokat határozunk meg, ezeket koherensen éljük el. Nagyon fontos, hogy megújult partnerség révén megfelelő intézkedéseket magába foglaló hosszú távú kötelezettségvállalás lépjen érvénybe. Az Európai Unió úgy gondolja, hogy az isztambuli konferenciának az eredménye különösen három célkitűzésre kell, hogy koncentráljon. Ezen országok sebezhetőségének és instabilitásának leküzdése, és ellenálló képességük megerősítése a megrázkódtatásokkal szemben kedvező körülmények teremtése az LDC országok fenntartató fejlődéséhez, valamint az inkluzív és fenntartató növekedésük előmozdítása. Ezek a célkitűzések továbbra is irányítani fogják az Európai Uniót az LDC országokkal folytatott tárgyalásokban, a konferencia előtt és alatt is. Az EU mindig vezető szerepet vállalt a nemzetközi közösségnek az LDC országok támogatásában, és egyreben az egyik legnagyobb donor vagy adományozó ország is, illetve országcsoport. A kötelezettségvállalók teherások tekintét teljesítése szempontjából nagyon fontos az, hogy a piacra jutásukat támogassuk. Az ODA-k, azaz hivatalos fejlesztési támogatások segítségével sikerült jelentős eredményeket elérni. Ezért néhány ilyen LDC ország komoly gazdasági növekedést tudott elérni, jelentősen fejlődött. Azonban tudjuk, hogy az előrelépés egyenetlen volt, és sok még a tennivaló, különösen a szubszaharai afrikai térségben, valamint a konfliktusból kilávaló, illetve az instabil helyzetben lévő országokban. Az Európai Unió megerősítette kötelezettségvállalását, az ODA kötelezettségvállalások keretében kollektívan kívánjuk teljesíteni azt a célkitűzést, hogy a GNP 0,15-0,20%-át az LDC országok támogatására fordítsa. Elsősorban azonban ezek az országok felelősek a saját fejlődésükért, nekünk támogatni kell őket ezekben a kezdeményezésekben, és be kell vonni őket ebbe a fejlesztési folyamatba. Az EU hangsúlyozza azt is, hogy a jó kormányzás, a demokrácia, az emberi jogok és a nemek társadalmi egyenlősége is érvényesüljön. Végül, hölgyeim és uraim, meggyőződésünk, hogy valamennyi országnak felelőssége, hogy segítse a fejlődő országokat abban, hogy ők maguk kilábaljanak a szegénységből, és elérjék a millenniumi fejlesztési célokat. Az előrelépés összefügg a partnerek politikájának koherenciájával és minőségével. Ezért az erőfeszítéseinket fokozottabbá kell tenni a mechanizmusok hatékonyságának és eredményességének növelésére. Az EU már gyakran is felhiszoltotta a többi adományozót, hogy hasonló kötelezettségvállalásokat tegyenek. A feltörekvő országoknak is ki kell venniük a részüket az LDC országok támogatásából. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm miniszter úr. Most pedig az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót, de először Nikolaj asszony kívánt hozzászólni, aki felemelte kék kártyáját. Tarjeta azul. Arra kérem, hogy véd, várja meg a spontán felszólalások idejét. A kék kártyát a tanács, illetve a bizottság esetében nem lehet alkalmazni. Úgyhogy kérem, várja meg a spontán felszólalásokat. Most pedig Füle biztos úrnak adom meg a szót, az Európai Bizottság részéről, hogy megtegye nyilatkozatát. Mr. President. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselők, a bizottság eltökélt a negyedik eh, ENSZ konferencia mellett a legfejletlenebb országok témájában, Isztambulban. Nagyon fontos, hogy eh, megragadjuk ezt a politikai eh, momentumot, a fenntartható fejlődés, a szegénység csökkentése területén a legszegényebb országokban. Ez az eltökéltség és felelősségvállalás kiderült az elmúlt héten elfogadott tanácsi végkövetkeztetésekből is, illetve az iránymutatásokból e, is, amelyeket e, a konferencia előterében elfogadtunk. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament erőteljesen képviselteti magát egy delegációval, akik részt vesznek majd a konferencián. Nagyon sok LDC ország fejlődést ért el, de ez egyenletlen volt, és jelentős munkára van szükség a jövőben. Néhány LDC ország alul marad a milleniumi fejlesztési célok elérésében a donátorok és az RDC országok, tehát mindkét fél nagyon fontos tanulságokat kell, hogy levonjon az RDC országok sikereiből, eredményeiből, illetve a, a brüsszeli akcióprogram megvalósításából. A globális partnerség és a kölcsönös vállalás nélkülözhetetlen a fejlődés szempontjából az LDC országoknak a saját fejlődésükért is felelősséget kell vállalniuk, és megfelelő politikákat, intézkedéseket kell elindítaniuk, illetve jó kormányzást kell megvalósítaniuk. Ami az LDC országokat illeti, az Európai Unió az egyik legsikeresebb fejlesztési partner volt a vállalt célok megvalósításában különösen ami a piachoz való hozzáférést, illetve, illetve a származási ország elvének érvényesítését. Az Európai Unió a legnagyobb donátor az LDC e országok támogatásában is jelentős előre lépést tett a hivatalos fejlesztési célokban meg háromszorozta az elmúlt évtizedben a segítségnyújtást. Isztambulban az Európai Unió más donorokat, más donátorokat, adományozókat és partnereket is fel fog szólítani arra, hogy erősítsék erőfeszítéseiket. Az Európai Unió szeretné abban segíteni az LDC e országokat, hogy a szegénységből kikerüljenek de az LDC országoknak is meg kell tenniük a saját feladataikat. A hosszú távú, igazságos és inkluzív jellegű növekedés nélkülözhetetlen előfeltétele lesz a fejlődésnek ezekben az országokban, a magánszektornak eh, kulcsfontosságú szerepe van, és erőteljes eh, hatást fejthet ki az emberek életére, a foglalkoztatás eh, létrehozása, a munkahelyek létrehozásában és a növekedés erősítésében. Nagyon fontos a munkahelyteremtés, mint említettem, az Európai Unió hangsúlyozni szeretné ezen felül azt, hogy az LGC országokban az emberi jogok helyzete, a nemek közötti esélyegyenlőség, a demokrácia, a jó kormányzás és a béke is nagyon fontos feladatok. Mindezek összefüggésben állnak a fejlődő országok politikáival, illetve a segítségnyújtást adó országok politikáival. Éppen ezért a segítségnyújtási mechanizmusokat és a politikák koherenciáját is biztosítani kell. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uram, az elnökség három prioritást hangsúlyozott ki, ezekhez még azt szeretném hozzáfűzni, hogy a konferencia a graduáció elvével is foglalkoznia kell. Az Európai Unió szisztematikusabb mechanizmusokat fog kérni, és az idő érzékeny témáknál segíteni szeretné ezeket az országokat. A bizottság reméli azt, hogy ez az új momentum jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az EDC országok közül sokan kategóriát váltathatnak, és kikerülnek a legszegényebb országok köréből. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, biztos úr. Most a frakció képviseletében először a néppártnak adom meg a szót. Teoharus az ornak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, a tanács végkövetkeztetései ami az Európai Unió feladatait illetik, világosak, de azt gondolom, hogy világos intézkedésekkel kell, hogy mindez kéz a kézben járjon. Az Európai Parlament képviselői az ENSZ eh, isztambuli konferenciáján nagyon erőteljes elfogás indítványjal lesznek eh, felfegyverkezve, és ez megelégedése ad okot. De azt gondolom, hogy probléma van a delegáció státuszával, hiszen megfigyelőként nem lesz lehetőségük arra, hogy közvetlen módon vegyenek részt a munkában. Barózó elnök jó lenne, ha beavatkozna és segítene ezt a helyzetet megoldani. A bevándorlói hullámok ellenőrzéséhez nem elegendő az, hogy megengedjük, hogy ilyen sokan éljenek szegénységben és nyomorban. Az LDC e országok fejlesztésére irányuló erőfeszítéseket át kell tekinteni hiszen a mechanizmusok, amelyeket megvalósítunk, nem elégségesek, úgy tűnik ahhoz, hogy megszakítsuk a szegénység ördögi körét ami a kizsákmányolást illeti, ezeknek az országoknak a gazdaságának a kizsákmányolását, ez máshonnan érkezik. Hát itt is hiányozik a demokrácia, és nem valósul meg a biztonság. Éppen ezért eh, hiányzik az alapvető infrastruktúra, a kommunikációs infrastruktúra, oktatási intézmények, eh, a mezőgazdaság ezekben az országokban. Úgy érzem, hogy Isztambulban a mechanizmusokat eh, kell erősítenünk azért, hogy jobban tudjunk a szegénységgel foglalkozni. Köszönöm szépen. Az SZD frakció képviselőn Bergman úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A gazdasági növekedés 7 százalékos, több gyermek születik, és a demokratikus követelések. Nos, eh, a legkevésbé fejlett országokban mindez nagyon sok nehézséget vet fel. Természetesen a közigazgatáson sok előrelépést történt már az érintett területen, és azt gondolom, hogy sok minden történt, a segítségnyújtás terén, az oltóanyagokra is gondolok, de azért sajnos a növekedés nem jelenti automatikusan a szegénység visszaszorítását. Tulajdonképpen e tekintetben nem sok minden történt. Egy dollár alatt élnek nagyon sokan az országokban, és a két dollárból élőknek a száma stabil marad. Nagyon sokan nem elég őszintik, amikor ezekről a problémákról gondolkodunk. Sokan egyszerűen azt mondják, hogy a fejlesztési politika nem megfelelően működik az isztambuli konferencia valószínűleg ennek megfelelően kell majd levonja a következtetéseket. A jobb elosztás, a javak jobb elosztása például egy nagyon fontos aspektus. A feszültségeket is így lehetne áthidalni, és a megbékélést elérni. Tudjuk, hogy a diktatúrákban általában csak a legfelsőbb rétegek gazdagodnak meg. A jó gazdálkodás nagyon lényeges, akkor tudunk fejlesztést nyújtani, akkor tudjuk a, például az egészségügyi szolgáltatásokat is nyújtani, mert a betegség nagyon sokan katasztrófát jelent egy-egy család számára a szegény országokban. Ezért aztán a közegészségügyi rendszert is finanszírozni kell, nem csak oltóanyagokkal, hanem megfelelően felszerelt kórházakkal is támogatni tudnánk őket. Köszönöm szépen, Görinc képviselő következik. Köszönöm szépen. A GDP az utóbbi időben 19 milliárd dollárral növekedett. Ez a növekedés elég eszköz kellene, hogy legyen ahhoz, hogy a mély szegénységet eltöröljük a föld színéről. De ez csak a számokat jelenti, ami a kritikát illeti. A legszegényebbek megsegítése nem ennyire evidens. Nagyon fontos, hogy megfelelően döntsünk először is. A legszegényebb országokat kellene kooperációs programjaikkal célozni. Másodszor fogazatosan vissza kell vonni ezt a feltörekvő országoktól. Kína például eléggé sok mm, eszközzel rendelkezik maga is, hogy határain belül megoldja a szegénységi problémákat. Ezen túlmenően a legkevésbé fejlett országokkal nagyon szoros partnerséget kell kötni. Így a tudásunkat, a szakértelmünket, politikai akaratunkat meg tudjuk velük oltani, ez nagyon fontos szintén. És végül a legnagyobb adományozóként az Európai Uniónak nagyon jó e, vezetőnek kell lenni ezen a konferencián. Elnök, köszönöm szépen, és most pedig Deva úr kap szót az ECR részéről. Köszönöm szépen, köszönöm az előttem szólónak, hogy az Európai Parlament státuszát felvetette a nemzetközi konferenciákon. Az Európai Uniónak három intézménye van, és ezt vizsgáljuk meg most gyorsan. Különben bajban leszünk. Mi vagyunk a legnagyobb adományozók az LDC e országok felé a világban. Rengeteg segélyt nyújtunk nekik, de a szegénység mégis tovább növekszik, ahelyett, hogy csökkenne. Körülbelül tíz évvel ezelőtt Pascal Lamy és a Fejlesztési Szakbizottság bevezette a mindent csak fegyvert ne programot. És most úgy tűnik, hogy bármit, csak farmokat ne programot kéne indítani, hiszen ezeknek az országoknak nincsen ipara, viszont van mezőgazdasága. És nagyon érdekes lenne úgy segíteni ezeknek az embereknek és csökkenteni a szegénységet, hogy a kereskedelmi kapacitásukat növeljük. Nem a segély, hanem a kereskedelem fellendítése fogja csökkenteni a szegénységet, de ehhez növelni kell azt a kapacitásukat, tudják exportálni azt, amit ők tudnak exportálni, és ez nem más, mint a halászati, illetve mezőgazdasági termékek sora. De nem ezt tesszük. Nem ezt tesszük. Persze nagyon so- fontos az, hogy a hal legyen, ott legyen az európai piacokon, hiszen az egészségünknek ez fontos, de nem segítünk ezeknek az országoknak. Az 51-ből csak háromnak sikerült kikerülni ebből a kategóriából. Ezért növekedni kell ennek a számnak. Különben egyszerűen hülyét csinálunk magunkból és ezekből az országból is. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Cimera asszony kap szót egy percben. Ich möchte eigentlich... Köszönöm szépen. A tanács és a bizottság képviselőtől megkérdezném, hogy miért gondolják, hogy egyfajta gondolatbuborékokkal kell, hogy itt megjelennenek ha senki konkrétan nem fogalmazza meg azt, hogy a konferencia előkészítésében az Európai Unió tulajdonképpen ki kell, hogy merítse, eleget kell, hogy tegyen a vállalásainak a legszegényebb országok irányában, hát akkor nem tudom, miről beszélünk. Egy milliárd ember szinte éhezik, éhezik a, a világon, ezek általában LDC országokban élnek, és a fejlesztési segélyünk nagyon sokszor nem a mezőgazdasági struktúráknak a talpraállításába kerül, mert éppen ezen a területen nagyon nagy a csökkenés, és ez a következménye annak, hogy egy milliárd ember éhezik. Az, hogy itt a, a sok rezisztenciáról beszélünk, hogy jobban ellenálljanak a sok hatásoknak, hát ez szinte cinikusnak tűnik, ne haragudjon valós támogatást kell nyújtani az LDC országoknak. Köszönöm szépen, Krész képviselő következik. Köszönöm szépen. Nos, olyan témáról beszélünk, ahol ugye a legkevésbé fejlett országok a központ, ezzel kapcsolatban pedig a fejlesztési segélyek. Ez a fejlesztési mechanizmus valóban adhatna több támogatást, több fejlesztéshez vezetne, fejlődéshez, de azért ez nincs így. A Spiegel Online-ban 2003-ban szerepelt egyszer egy cikk, erre vonatkozóan erre hivatkoznék. A korrupció, a bürokrácia visszaszorítása és az önelégültség voltak a címszavak. Az afrikai országokkal kapcsolatban látjuk, hogy a függőség továbbra is fennáll, és ez a fejlesztési segély tulajdonképpen nem elég hatékony. Nagyon abszurd helyzet állt elő, mert nagyon sok esetben Afrikában pont a fejlesztési segély okozta ezeket az extrém helyzeteket. Azt gondolom, hogy más irányba kellene eveznünk. Ha nem lesz fejlesztési segély, akkor azt tulajdonképpen a polgárok észre sem veszik, csak a közigazgatásban dolgozók. Talán ennélkül kevesebb lenne a korrupció, és a vállalkozási szellem pedig újra fellendülne. Köszönöm. Will you accept a question? Glész úr felemelte a kék kártyáját. Urban úr elfogadja a kérdést. Nederlands, meneer Klaes. Kunt u het met me eens zijn dat... Klaes úr, hollandul fogok szólni. A nyugati országok, a gazdag országok, európaiak, amerikaiak lehetővé tették azt, hogy a diktátorok ott maradjanak ezekben az országokban, de soha nem a stabilitás nevében megengedtük, hogy ezek az emberek ott maradjanak. A demokrácia, illetve a demokratikus mozgalmak tényleges demokráciát kell, hogy jelentenek. Éppen ezért nagyon fontos a fejlesztési segítségnyújtás. Részben egyetértek azzal, amit Berman kolléga mondott. Természetesen mi is hibásak vagyunk abban, hogy a diktatúrák ilyen sokáig hatalman maradhattak. Kubával kapcsolatban is hasonlót éltünk meg, Fidel castro eh, partnerként tekintették, akivel lehet beszélni. És mindez a múlt élete, legalábbis a múlthoz kéne, hogy tartozzon, és olyan emberekkel kell, hogy tárgyaljunk, akiket demokratikusan választottak, meg megfelelő hatalommal rendelkeznek, és a saját országokban is elismerik őket. Kacsmarek képviselő parancsoljon. Másfél percben adom meg a szót. Hölgyeim és uraim, az LDC kifejezést is kb. 40 évvel ezelőtt hoztuk létre. A fejlődő országok és más jótevők használták ezt a leginkább segélyt vagy segítséget igénylő országokra. Az ENSZ definíciója nem csak az egyfőre jutó bevétel, hanem más tényezők alapján is más tényezőket is figyelmülenbe vesz, például a gazdasági növekedést. A legtöbb ilyen ország Afrikában található. Ez érdekes. Helyes tehát, hogy az Európai Unió különös figyelmet fordít erre a kontinensre. Nagyon komoly problémát jelent az, hogy az LDC országok száma folyamatosan növekszik, és csak három olyan ország van, amely sikeresen fejlődött, és már nem tartozik ebbe a csoportba. Ebből az okból kifolyólag az ENSZ konferenciának nagyon komolyan meg kell vizsgálnia azt, hogy hogyan tudna olyan stratégiát létrehozni ezen országok számára, hogy kilábaljanak a nehéz sorukból mégpedig nagyon könnyen nyomon követőhető és hatékony stratégiára van szükség. Várjuk, hogy az Európai Bizottság javaslatokat tegyen ennek a folyamatnak az elősegítésére. Az úgynevezett befogadó növekedésre szeretnék utalni. Tudom, hogy van sok képviselő, akinek már a gondolattól is borsódzik a háta, mert nem minden növekedés lehet befogadó. De a növekedés nagyon fontos a gazdaság megerősítésére ezekben az országokban. Köszönöm szépen, mondja az elnök most pedig Arsenis úr kapszott másfél percben. Köszönöm szépen, biztos úr, kollégák! Úgy vélem, hogy világos célokra van szükségünk, hogy milyen döntések szülessenek Isztambulban. A cél az kell, hogy legyen, hogy csökkentsük az LDC országok számát legalább a mai szám felére. Ez persze egyértelműnek kéne, hogy hangozzon, de hát 30 év alatt csak három országnak sikerült ezt elérnie. Tiszteletben kell tartanunk a saját kötelezettségvállalásainkat, mégpedig azt, hogy a GDP-nk 0,2%-át ezen országok fejlesztésére szálljuk. Aztán azt is biztosítanunk kell, hogy kohézió legyen a különböző fejlesztési politikáink között. Nem elég, hogy csak pénzt adunk ezeknek az országoknak egyik kezünkkel, azonban a nem tisztességes kereskedelmi politikák révén a másik kezünkkel rengeteg pénzt elveszünk tőlük. Ezen országok nagyon sérülékenyek a klímaváltozással szemben is, segítenünk kell tehát, hogy erre felkészüljenek. Emellett úgy gondolom, hogy az igazságtalan szociálpolitikát is ki kell egyenlítenünk. Emellett támogatnunk kell a helyi típusú piacokat, finanszírozást és mezőgazdaságot, valamint el kell kerülnünk azt, hogy spekulatív támadások érjék ezeket az országokat. Ez mindannyiunk számára kihívás, de különösen súlyosan érinti a legszegényebb országokat. Köszönöm szépen! Most pedig Tévi úrnak kérdése van önhöz. Az a kérdésem, hogy a tiszteletre véltó úriember egyet érte velem, amikor azt mondja, hogy lopunk a fejlődő országokról. Ez jelentheti azt, hogy például két millió eurót adunk egy kicsi szigetnek a halászatért, 70 ezer tonna, 7 ezer tonna ö, tonhalért, amit 235 millióért adunk el az EU-ban. Így 2 millió euróból 235 milliót csinálunk pillanatnyilag. Hát ezt csináljuk. Ezt csináljuk a halászati politikánkkal. Elnök, köszönöm, Asszony szúr kapszót válaszadásra. De viszont igaza van nagy mértékben, a halászati megállapodások az EU és harmadik országok között megvizsgálandó ügy, mégpedig alaposan meg kell vizsgálnunk. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak már ugye megszülettek a megállapodásai ezekkel az országokkal, és a lehető legfenntarthatóbb alapon próbáltuk ezeket megkötni. Azonban azt meg kell vizsgálnunk, hogy az a pénz, amit ezért cserébe adunk, a halért cserébe, az megfelelő mennyiségű-e, és felhasználható-e arra, hogy segítsünk ezeknek az országoknak az LDC kategóriába kikerülésre. Elnök, köszönöm szépen, Negeszki úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Azt gondolom, hogy német miniszter úrnak nincs igaza, mert eh, az a helyzet, amikor elhagyják az EDC csoportot az országok, azért nem olyan rózsás. Egyetértek az előttem szólókkal, mert az elmúlt tíz országban Botswana, Kapverde és a Maldív szigetek tudták ezt a kategóriát elhagyni. Tehát ez azt jelenti, hogy azért a szegénység mögött igenis a politika húzódik meg. Vannak nagyon sok ö, ö, gazdag ö, országok, a, mint Japán, ö, ahol a halálomány nagyon gazdag, mások is, ahol a természeti erőforrások adottak, de sajnos a politika eredménye nagyon sokszor a szegénység. Úgyhogy az LDC-knek a megsegítése nem elegendő, igenis meg kell teremteni a kereskedelmi lehetőségeket is. És etéren kell segítséget nyújtani, legyen demokratikus kormányzás ezekben az országokban. Ez lenne az egyik legfontosabb. Elnök, tíz felszólaló kért szót a Catch the Eye rendszerben, de mivel nagyon le vagyunk maradva az idővel, csak hat embernek tudok szót adni, és elnézést kérek a többi négytől. Az első felszólaló Pacescu, aztán Lucseva, Portez Lasquez, Lestilla, Nikolaj és Ferreira képviselők kapnak szót. Elnézést kérek a többiektől, mint ahogyan mondtam, sajnos nem tudok másként eljárni. Baszeszkó képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! azt gondolom, hogy ez a negyedik konferencia a legkevésbé fejlett országokról egy nagyon jó alkalom arra, hogy a nemzetközi politikát a kereskedelmi segítségek terén átnézzük, hiszen ezen az, ezek az országok nagyon nagy nehézségekkel konfrontálódnak, amelyek a, a gazdasági válságból vezethetők le. Felmentek az élelmiszerek állai, á, árai, ne felejtsük el ezt, és a kereskedelmi segélynek a célja leginkább az, hogy a belső és a globális versenyképességüket növeljük ezeknek az országoknak. 48-ról van szó, úgyhogy kiemelném a szegénység visszaszorítását és a pénzügyi segítségnek a hatékony felhasználását annak érdekében, hogy a millenniumi fejlesztési célokat el tudjuk érni. Nagyon hasznos az, hogy a fejlődő országokat ebbe a folyamatba bevonjuk, hiszen nekik nagyon nagy tapasztalatuk van a kereskedelmi célú segélyek felhasználásában. Köszönöm. Egy percben adom meg a szót Nevlecseve asszonynak les moins avancées sont le reflet de nos propres politiques de développement et celles de la communauté Hölgyeim és Uraim, köszönöm. A, az LDC országok számának növekedése világosan mutatja, hogy elérkezett az idő, hogy politikai eszközeinket eszközeinket és a rendelkezésünkre álló pénzt felülvizsgáljuk. Hogyan tudjuk a stabilitást, a demokráciát és az emberi jogokat elősegíteni ezekben az országban? Ezeket is figyelembe kell venni. A belső tényezőket, a korrupciót, a demokrácia hirányát vagy a tulajdonjog figyelembevételének a hiányát is meg kell vizsgálni, hiszen ezek mind olyan tényezők, amelyek az alulfejlettség állapotában tartják ezeket az országokat. Jobban kell a KKV-kat, a gazdákat támogatni annak érdekében, hogy megerősödjenek ezek az országok. Ezért célzottabban kell a lerendelkezésünkre álló eszközöket alkalmazni, és lehet, hogy új eszközökre is szükségünk van. A globális fejlődésben Szükségünk van ezekre az országokra, ezeknek a társadalmára, hiszen komoly problémákkal kell szembenéznünk a következő évtizedekben, hogyha ez nem következik be. Egy percben a következő képviselő kap szót. Hace 10 años los países donantes acordamos en Bruselas un plan de acción. Néhány évvel ezelőtt a donor országok megállapodtak abban, hogy készítenek egy tervet az LDC országok támogatása területén azért, hogy leküzdjék a szegénységet. Az LCD országok azok, akiket leginkább érint a környezeti válság, a gazdasági, pénzügyi válság, az élmiszer ára növekedése. De tíz éve járunk a terv elkészülte után, és még mindig nem sikerült elérni ezeket a célokat. Jelenleg út előtt állunk, a következő ENSZ konferencia rendkívül fontos ebben az összefüggésben, egy új akciótervről van szó, kötelezettségvállalásainknak eleget kell tennünk, és meg kell mutatnunk ezeknek az országoknak, hogy az elmúlt tíz évben tanultunk bizonyos dolgokat, és hatékony segítségnyújtást tudunk megvalósítani, annak érdekében a céljainkat elérhessük a 2015-ös célokkal összhangban. Köszönöm szépen, Stiller képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a tanácsnak és a bizottságnak, mindazoknak, akik hozzászóltak a vitáshoz. Az LDC országok sérülékenysége, és ezek a témák, amelyekről beszéltünk, mind nagyon fontosak. A élelmiszerelátás biztonsága része lesz a konferenciának a Szahara alatti Afrika 80%-a a gazdáknak, itt a gazdák 80%-a nő. Nagyon fontos, hogy ezek a nők támogatásban részesi, részesülhetsenek, és megfelelő beruházásokra kerülhessen sor a mezőgazdaságban, hiszen segíteni kell őket az életszínvonal növekedésében. És kérném a parlamenti delegációt arra, hogy tekintsen vissza arra a jelentés, amit ebben a témában már korábban képviseltünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök Nikolaj asszony. Köszönöm szépen. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a parlament felelős parlament, illetve felelős azért, hogy az európai Európai Parlament elérés a céljait a globális szolidaritási projektben, a szegénység elleni küzdelemben. Arról is meg vagyok győződve, hogy felelősségünk van az európai adófizetők pénzének felhasználását illetően is. És szeretném előmozdítani azt a gondolatot, hogy ez a konferencia megfelelő alkalom lehessen a számunkra, és kifejezzük szolidaritásunkat. Hogyha megnézzük az LDC országokat, akkor kiderül, hogy a szegény országok továbbra is szegények maradnak, és a gazdag országok továbbra is magas életszínvonalat tudnak megvalósítani. Azt gondolom, hogy a támogatnyújtás módusait át kell tekintenünk. Egyébként pont az ellenkezőjét fogjuk elérni annak, mint amit szeretnénk. Köszönöm Debate falamos dos países mais pobres e mais fracos do planeta. Quase meia centena... Köszönöm szépen. A leggyengébb, leggyengébb, legszegényebb országokat kell megvédenünk, hiszen ezek időről időre attól szenvednek, hogy mi egyáltalán nem tudunk segíteni, akár az ENSZ segítségével, akár anélkül, abban, hogy kilábaljanak súlyos helyzetükből. A gazdasági és természeti katasztrófák őket sújtják legsúlyosabban, legsúlyosabban. Pedig nagyon sok ország ezek közül a természeti erőforrásokban igen gazdag. Jobban kell tehát szervezniük a gazdaságokat és társadalmukat, hogy ezt ki tudják használni. A globális társadalmat és a globális gazdaságot kell jobban megszerveznünk annak érdekében, hogy jobban eloszthatóak legyenek az erőforrások. Ezekben az országokban lehetővé tettük azt, hogy hogy adóparadicsomok jöjjenek létre. Miközben nem segítünk a szegényeken. Nem segítünk abban, hogy a rendelkezésükre álló természeti erőforrásokat kihasználják. Sokkal jobban és többet kell tennünk a szegények megvédésére. Most Füle biztos úr kap 5 percben szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Ez az érdekes vita megmutatja, hogy mindannyian ugyanazokat a célokat osztjuk. Ez látható a közös állásfoglalás tervezetben is, amelyet a politikai frakciók megfogalmaztak. A, különösen a további fő célokra hívnám fel a figyelmet. Eredményorientált legyen a konferencia, az EU kötelezettségvállalásait teljesítse. A cél nyilvánvalóan az, hogy támogassuk az országokat abban, hogy fogalma, fogal, fokozatosan a legkevésbé fejlett ország státuszát el tudják hagyni. Piaci hozzáférés, adósság enyhítés, illetve a hivatalos fejlesztési segély kombinációja tud ebben segíteni nekik. Világos, hogy a politikák koherenciája és a fejlesztés hozzá kell, hogy járuljon minden szakpolitikai területhez, Ezeket mindannyiukat támogatni kell annak érdekében, hogy a szegénységgel fel tudjuk venni a küzdelmet. A prioritás, ahogy azt Stiller képviselőasszony is nagyon helyesen kifejtette, az élelmiszerbiztonság, a mezőgazdaság, illetve az infrastruktúra területére kell, hogy összpontosuljon. És va, ahogy Deva tisztelt képviselő úr mondta, a kereskedelem rendkívül fontos szerepet játszik. Mindannyian felismertük azt, hogy a legkevésbé fejlett országok szintén felelősek a saját fejlődésükért. Éppen ezért nagyon fontos, hogy hatékonyabb adórendszerek és jobb kormányzás valósuljon meg, különösen adóügyekben, hogy az ő saját hazai erőforrásaikat jobban tudják kiaknázni bár nekik gyakorlatilag nincs hatásuk a klímaváltozásra, nem ők idézték azt elő, őket fogja legsúlyosabban érinteni ennek a következménye, ezért segítenünk kell nekik. A következtetésem az, hogy ez a ház mindig nagyon támogatta a legkevésbé fejlettebb, legkevésbé fejlett országokat, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben is ez így lesz. Biztos úr, köszönöm szépen. Köszönöm. Német úr kap 5 percben szót a tanács részéről. Önné a szó. Thank you very much the floor. Uh... Köszönöm szépen a szót. Hölgyeim és uraim, ami az ODE summát illeti, ezzel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy 2002 óta, amikor a vállalásokat rögzítettük a Monterei konferencián, a tanács megerősítette, hogy a rendelkezésre álló összegeket mobilizálni kell, leginkább saját eszközöket, amelyekbe innovatív eszközöket is bevonnánk, ugyanúgy a magánszektort szeretnénk támogatni, és nyilván a gazdasági fejlődést. A 2011-es áprilisi végkövetkeztetésekben a tanács kiemelte azt, hogy javaslatokat kell mérlegelni annak érdekében, hogy innovatív módon lehessen pénzügyi mechanizmusokat foganatosítani, amelyeknek megfelelő potenciáljuk van a gazdasági növekedésre, és amelyel a legkevésbé fejlett és a legsérülékenyebb országoknak a jövőképét javítani lehet. Szeretném elmondani, hogy Füle úr véleményéhez csatlakozva én is fontosnak vélem, hogy fenntartsuk a követelezettségvállalásainkat itt az Európai Unióban, illetve az Európai Unió részéről, illetve abban is ért, egyetértek vele, hogy a kereskedelemre vonatkozó erőfeszítéseinket növelni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. állásfoglalásaink vannak ezzel a témával kapcsolatban. Holnap fogunk szavazni róluk déli 12 órakor.